a 6. hó 22. 23. ülés, valamint a 6. hó 28. rendkívüli ős jegyzőkönyve rendelkezésre áll van-e kifogás ezzel szemben? Akkor jóvá hagytuk. Megadom ennek a szót. d'ordine perché, come lei ha ricordato, gli attentati. Egy ügyrendi ügyben szólalok fel, emlékeztetett ezekre a borzalmas merényletekre. És sajnos el kell mondanom, hogy sok olasz is meghalt a támadás során. Szeretném kifejezni én is mi együttérzésemet, és azt javasolnám, hogy rendet ezt változtassuk meg, de talán jobb, ha mégsem változtatjuk meg a napirendet. Hiszen ön szerintem most már mindent elmondott ezzel a terrortámadással kapcsolatban, és emlékeztetett a szörnyűségekre, és olaszként szeretném én is kifejezni együttérzésemet az olasz családoknak. Köszönöm szépen. Gardini asszony. Köszönöm, Gardini asszony. Köszönöm, hogy utalt az olasz áldozatokra. Nyilván beszélt már az olasz képviselőkkel, kollégáival, és tudja, hogy különleges együttérzésünk önöknél van. A lengyel és portugál hatóságok értesítettek, hogy Ursula Krupa és Manuel Antonio dos Santos kollégák eh, Janusz Wojciechowski és eh, Elisa a képviselők helyére lépnek 2014. június 24-én. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy eh, az említett képviselők innentől a parlament összes ülésén jogosultak.